jelölt tagokat. Nyíltá vált ez a lista a jegyzőkönyvben. Hogyha ellenvetés nem lesz ezzel listával kapcsolatban, akkor ezeket a kinevezéseket is megerősítettnek tekintjük majd. Szerdán a, a házszabály 47-es szabály alapján a tanács elnökségével együtt a rendes eljárásban a megfelelő jogi aktusok elfogadásáról kapcsolatban, illetve a mai üléssel kapcsolatos jogi aktusokat nyilvánossá tettük. Most pedig a munkarendről szeretnék beszélni.